holnap fogunk szavazni délben ezekről az anyagokról. Következik a 2009 1-es állásfoglalási javaslat Lewandowski és mások részéről több mint felét a parlamenti képviselők aláírásának megkapta, és így Ezt a szöveget átadtuk a címzetteinek. Moldávia következik. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Moldáv Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy